Európába jövet. Elnök. A nyilatkozatot követően ö, egy perces néma csenddel emlékezünk meg az áldozatokról. trecem acum la votare. Köszönöm. Folytassuk tehát a munkát szavazással. Az első szavazás tárgya a Burundi, pontosabban Babugurika ügye. Közös állásfoglalás indítvány érkezett be. a, az állásfoglalásról szavazzunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a Burundival kapcsolatos állásfoglalást. Préda úr kér szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy Azért nem írta alá az EPP a közös állásfoglalást, mert a közös állásfoglalás szerzője az iszlám állam és a Szaudarábia közti közeledést eh, utasítja el. Eh, nyilván avval egyetértünk, hogy, eh, hogy a szankciók, illetve a büntetés elutasítandó Raif Badavival szemben, de az egyetlen oka, hogy nem csatlakoztunk a közös állásponttól, az az, hogy összemossák, összemossák a Szaudarábiát az iszlám állammal. Amlad nota. Köszönöm, akkor ezt tudomásul vettük. Lépjünk tovább a következő szavazásra. Szaudarábia, Raif Badavi ügye. Egy közös indítvány érkezett be, hat frakció támogatja, illetve terjesztette be. Az eredeti szöveg ötös rész előtt, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem átment, elfogadtuk, de ellenőrizzük géppel, kérem. Megnyitom a szavazást a második részre. Kérem mindenki voksoljon, lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk, mutatják a számok. Megyünk tovább. H. preambulum bekezdés eredeti szövegben, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. M. Preambulum pont, eredeti szövegből mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum Nóra pont, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most szavazunk az egész állásfoglalásról, név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Haladunk tovább a napi rend szerint. A tömegsírok eh, Cipruson, Asia faluban van egy közös állásfoglalási indítványunk, hét parlamenti frakció terjesztette be. Az egész szövegről szavazunk név szerint. Eh, az első módosított eh, visszavonták, tehát az egészről szavazunk név szerint, az egész állásfoglaló indítványról megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Haladunk tovább a napi rendem. Parancsoljon, szót kér! Non de 191 signataire de la euh, proposition de a javaslatot, hogy legyen egy adóügyi külön bizottság, és szeretnék azonban egy üreni ponttal élni. Ezen parlamentnek az elnöke saját hatáskörében döntött arról, hogy a begyűjtött több mint száz aláírás nem veszi figyelembe. Ez a... gondolom, hogy itt az eredeti javaslatot elő kéne terjeszteni. Szerintem ez az európai joggal szembeni fellépés, fenntartjuk az jogunkat arra, hogy ezt az Európai Bíróság elé vigyük. După cum, după cum o decizie. Amint tudja, ön is ezt a döntést az elnökök értekezlete honta, amely az egyetlen testület, amely a bír ebben a az ügyben. Ezt másokra vegyük, most pedig kezdjük el a szavazást. Egyes számú módosító, név szerinti tárgya, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító kézzel szavazzunk, kire mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig szavazzunk az egész döntésről, név szerinti szavazás lesz, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. Most pedig a kinevezések témájában kell döntenünk a bizottságba. Nem kaptam módosítót a bizottsági tagok kinevezése tárgyában, így módon szavazás nélkül fogjuk hagyni ezt a pontot. Következő hogy a humanitárius válság Irakban és Szíriában, különös tekintettel az iszlám állam működésére. Közös állásfoglalás indítványunk van, hat frakció támogatja. Négyes módosítóról szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Ötös bekezdés eredeti szövegben. Két részben szavazzunk. Első rész, név szerint szavazunk róla. Első rész megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Kézzel szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 17-es pont, most név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as pont, kézzel, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as pont redszövegből. Két részben szavazunk, első rész mellette. Kérem magasra, aki mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Hármas módosító kézzel szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Károly pont, preambulum, név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egész, egész állásfoglalásról fogunk szavazni kézzel. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Most következnek a szabadott magyarázatok.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 Vă rog să-l prezentați. Parancsoljon, hogy a ügyrendi kérdésekor kérem mondja, amit szeretne. Yes, um, Mr. President, um, we've... Elnök úr, szóbeli szavazat magyarázattal szeretnék élni az egyik sürgősségi kérdéssel kapcsolatban, Raif Badavi ügyével kapcsolatban. Ez számunkra rendkívül fontos, és Ilyesmit nem szoktunk megszavazni, de most mellette szavaztunk, mert a humanitárius kérdés annyira súlyos volt. De úgy tűnik, hogy nem lehet szóbeli magyarázatot kérni, és ezzel megfosztanak attól a jogunktól, hogy elmagyarázzuk a brit polgároknak, hogy miért tettük azt, amit tettünk. Din uh, câte sunt informat, pe acest articol nu... Elnök, arról tájékoztattak, hogy ezen témával kapcsolatban, ezen állásfoglalás tervezettel kapcsolatban nem lesz szavazat magyarázat. Tehát ezen szavazata, szavazással kapcsolatban nem lesznek szavazat magyarázatok. Trecem la uh, adoptarea procesului verbal și a textelui. Akkor beszéljünk arról, hogy a tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szöveg